kiépítése, illetve a pénzügyi és technikai segítségnyújtás a harmadik országok felé. A cselekvési terv hangsúlyozza, hogy a kapacitások kiépítése nagyon fontos, hiszen az alacsony kapacitások miatt az információ áramlás nem megfelelő, illetve ez akadályozza az együttműködést is, ezért nem lehet feltárni a csempészési ügyeket, illetve nem lehet fellépni a csempészekkel szemben. Ezért az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a harmadik országoknak nyújtott pénzügyi és technikai segítségnyújtás révén lehet fellépni a csempészek ellen, Továbbá hozzá kell járulni a nemzeti és regionális stratégiák kidolgozásához az ember csempészekkel szemben, és olyan korrupció ellenes lépésekre is szükség van, amelyek megakadályozhatják a csempészetet, továbbá integrált rendszer létrehozására is szükség van, amelyel csökkenthető a csempészek tevékenysége. Emellett Törökországra vonatkozólag strukturális lépéseket is tettünk az elmúlt év során, amelyel támogatni kívánjuk Törökország kapacitás építésén, erőfeszítéseit a belügyi területen. Az előcsatlakozási eszköz is felhasználtuk erre, és az elkövetkezendő évek során pedig további forrásokat biztosítunk. Zárásképpen tehát az Európai Bizottság osztja az Európai Parlament képviselőjének azon aggáját, miszerint nem elégséges egyenlőre a harmadik országokkal való együttműködés az embercsempészekkel szembeni küzdelemben, különös tekintettel Törökországra. És nem sokára megérkezik majd az írott válaszunk és a parlament kérdésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőnek válaszát hallottuk, köszönöm. Akkor most haladjunk úgy, ahogy bejelentettem az elején. A zöld frakció kérésére a török országi helyzetet fogjuk megtárgyalni. Rövidesen választások lesznek Törökországban, de, de a politikai helyzet egyre fokozódik, aztán Tudjuk, hogy egy nemrégiben egy merényletet is végrehajtottak, elképzelhető, hogy mindezt az iszlám állam tette. Egyre intenzívebb minden nap az erőszak szintje, a szíriai háború is részben oka ennek, katonai zónának nyilvánították a határ közeli térséget. megtámadták az elmúlt napokban az egyik parlamentben is elelévő pártot. Javier Nino Pereznek szeretném megadni először, először a szót, aki a külügyi szolgálatnál a török referatúra vezetője. Utána a kollégáinak adom meg a szót, tehát 5 percre adom meg a szót Javier Nino Perez úrnak. Elnézést Először a vita következik, és utána ők fognak a bizottság, a külügyi szolgálat képviselők válaszolni a kérdésekre. Úgyhogy lehet jelentkezni. Piri asszony. Thank you very much, uh, Chairman. And, and... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a zöldeknek, hogy uh, felkerülhetett ez a napi rendi pont a mai ülésre, a napi rendre. Nagyon fontos, hogy ez így történt. Ahogy az elnök úr említette, egyre jobban elmélyül az erőszak Törökországban, nem egyértelmű, hogy ki is, kinek a kezében van az ellenérzés. Egy nap, egyik héten a PKK támad, katonák, rendőrök veszik életüket, aztán ellencsapás a kormánytól. Csiszrében a helyzet 9 napig válságos volt, 100 ezer lakosú kurd városról van szó, itt teljes volt a kijárási tilalom, blokkolták gyakorlatilag. Örülök, hogy most már feloldódott a helyzet, de továbbra is nagyon kényesek a viszonyok. Aztán láthatjuk, hogy az európai városok, városokban milyen hatással van a törökországi helyzetnek. Rotterdamban például demonstráció volt tegnap, a török és a török és a kurd kisebbség között, itt Európában is, főleg Belgiumban, Németországban, Hollandiában elég komoly összetűzések voltak. Azt kérik az emberek, azt kérik a politikai vezetők az emberektől, hogy tartózkodjanak az erőszaktól. Ez a legfontosabb, hogy legyen vége az erőszaknak. Politikai pártokat, különösen a HDP kurd pártot támadják. Több száz párt tagjukat támadták meg, ez aggasztó. A béke folyamat úgy tűnik, hogy megakadt az elmúlt hat hónapban mindazt, amit eddig elsikerült érni, mindazt elvisztettek. A sajtót is temadják, a hürrietet, a déli szabát is. Egy holland újságírót, de másokat is, más külföldi sajtósokat is, híradókat is támadják, tehát lehetetlen a megfelelő sajtó beszámolókat elkészíteni, és most a választások előtt különösen fontos az, hogy megoldódjon ez a probléma. Még egy dolog, migráció. Most hallottuk, és a és sok kolléga erre gondol először Törökországgal kapcsolatban, tehát a migráció kérdése. Miért ítélkezünk Törökországról, vagy Törökországgal kapcsolatban, hiszen az elmúlt négy évben két és fél millió szíriai menekültet fogadott be Törökország. Az embercsempészetet az imént említette a kolléga a bizottságtól. A csempészetről beszélhetünk, de mit kérünk számon Törökországtól? milyen perspektívát kínálhatnak a két és fél millió szír menekültnek. Tehát a kérdés nem csak az, hogy a, hogy a törökök nekünk hogyan segíthetnek, hogyan segíthetnek, hanem az is, hogy mi hogyan segíthetünk Törökországnak. Várom a külügyi szolgálat fellépését. Nem értem, nem értem, hogy a migrációval kapcsolatban miért nem történt semmi konkrét fellépés vagy kezdeményezés az EU és Törökország között. Még egy utolsó kérdés, ugye külügyi tanács van. Törökországban egyre nagyobb méreteket tölt az erőszok. Tudom, hogy jelenleg csak idéglenes kormány van, de szerintem föl kéne kérni az új külügyi és európai ügyi minisztert, hogy jöjjön el ide, és számoljon be arról, hogy mi is folyik jelenleg Törökországban. Elnök, köszönöm szépen! Nagyon jó kérdések voltak, én is hasonlókat szerettem volna feltenni. It sounds like Jambaski. Sorry. <laughs> Уважаеми колеги. Джамбаски képviselő következi. Köszönöm szépen. Nincs kétség e, azzal kapcsolatban, hogy a török kormány e, Törökország népességének 20%-a ellen harcot folytat. A kurd pozíció e, Szíri, a kurd pozíciókat támadnak Szíriában és Irakban, és tulajdonképpen ezzel pedig segítik az iszlám állatot. A kérdezem, hogy Törökország és az iszlám állam között nincsen valamilyen um, cinkosság. Törökország a saját állampolgárai ellen harcol, hogy jobb pozícióba kerüljön a kurdokkal szemben a következő választások előtt, amikor is szeretné megnyerni a, a szavazatok többségét. Bolgárként én látom, hogy Törökországból is rengeteg menekült érkezik hozzánk, Törökországban tartózkodó menekültek. Ezért nagyon fontos lenni, és nevén nevezni a dolgokat, és nem szemet hunyni ezen dolgok felett. Köszönöm szépen. Szommer képviselője szó. Köszönöm szépen. Nagyon sok minden elhangzott már. Azt gondolom, hogy fel kell, végig kell itt gondolni azt, hogy Erdogan elnök milyen szerepet játszik. A török alkotmány szerint csak reprezentatív szerepe van, de ő az egyetlen, aki a kormány nevében ö, nyilatkozik, és nyilvánosan veszélyezteti a PKK-t, a kurdokat is, ez mindig kihalható a fenyegetéseiből, és a HDP-t. A HDP már szinte nem is tud kampányt folytatni amely a választásokra, amely választások hamarosan ugye küszöbön állnak. Törökországban úgy tűnik, hogy egy erőszak hullám indult el az átmeneti kormány részvételével, hogy a választásokat az érintett irányba tereljék. Ez nagyon aggasztó. Azt a gondolatot, hm, hogy meghívjuk ide az európai ügyeket felelős minisztert, nagyon jónak tartom, a kérdés az az, hogy megválaszolja-e a kérdéseinket, mert ha nem, akkor tulajdonképpen meghívhatjuk akár a nagykövetet is, és akkor ugyanazt fogjuk majd hallani. Egy másik dolog, amit szerettem volna említeni, ez a menekült hullám, amely Európába érkezik. Kérdezem hogy most hirtelen honnan jönnek ezek az emberek. Felmerült az a vélemény, hogy Törökországból érkeznek. Most akkor mi a helyzet a visszafogadási egyezménnyel? Ezt lehet szervezetten is csinálni. Van egy olyan híresztelés, mely szerint Törökország indítja el a menekülteket, hogy a a szíriai határ közelében lévő kétmillió szíriai menekültet befogadó táborból. Ezt szerettem volna megtárgyalni a török kormány valamelyik képviselővel. Természetesen támogatnunk kell Törökországot, segíteni kell Törökországot a menekült kérdésben, de hát nem lehet ezt félig meddig eltitkolva folytatni, hanem rendezetten. Köszönöm szépen! Tessék, megadom a szót a következő hozzászólónak. Giorgio képviselő következik. Köszönöm szépen elhangzott itt ez, hogy illetve azt szeretném elmondani, hogy ez a vita a török kormány képviselete nélkül, és hát nem mondom, hogy értelmetlen, de hát kevésbé értelmes, mint hogyha itt lenne valaki a török kormányból. Törökország a káosz küszöbén áll. Ezt eh, Európa nem tudta előre megjósolni ezt a helyzetet. Nem gondoltuk volna, hogy ezek a eh, háborúk, a menekült eh, hullám mut mm, váltják ki ezek az események. Hogyha most visszagondolunk az arab tavaszra, hát ezt emlegetni most nevetséges, Egyesek annak idején azt mondták, hogy az arab tél nagyon hamar eljön az arab tavasz után, hiszen lehetett már látni, hogy mi hová torkollanak ezek az események. A kurd kérdés megoldása reménytelenek tűnik. Én ciprusiként valóban egyre nagyobb aggodalommal figyelem a törökországi eseményeket. Minket ez közvetlenül érint. A kurd kérdés is egy olyan téma, amely nem szabadna, hogy ne foglalkoztasson bennünket. Erdogan elnök ugyan nem, nem ő okozta ezeket a problémákat, de lehetővé tette, hogy ezek megtörténjenek. A gyilkosságok, az emberölések, a, a erőszakos fellépés, tüntetés, erőszakos tüntetések, túlkapások, egyre nagyobb árat fizetnek ezért az emberek, a polgárok, és ez aztán a választásokkal kapcsolatos következményekkel is jár. Most a nemzeti ego természetesen erősödik, hogyha ilyen események történnek egy országban, a radikális pártok helyzete erősödik, és a helyzet általánosságban destabilizálódik. Ez az egész véleményem szerint úgy néz ki, hogy Erdogan és mások is azon a véleményen vannak, hogy hogy nem lép fel eh, Erdogan megfelelően eh, az események ilyen alakulásával szemben. Lunácsak képviselő. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, amit Kati Piri eh, javasolt. Jó lenne meghívni a török európai ügyi minisztert, akkor is, hogyha átmeneti miniszter, és én zöldként javasoltam, hogy legyen a plenárison egy vita. Azt gondolom, hogy ha meghívjuk őt az AFED-be, akkor az után is tarthatunk a plenárison egy vitát, nem fognak olyan gyorsan változni a dolgok, ezt én fontosnak tartanám. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nem csak a menekült témában, hanem más témákban is fontos lenne egy EU-Törökország sús találkozót tartani. Erdogánt említették, ugye, a helyzet a következő, amit ő az elmúlt fél évben, évben tett, az oda vezetett, hogy hogy szembe ment azzal, amit tulajdonképpen a eredetileg ígért, hogy nyit a kurdok felé, és a többi. de Most ennek teljesen, az, ezzel teljesen szembe megy. Ami a kurdokat illeti, nem csak a PKK, de a HDP irodái is ez ezekkel kapcsolatos támadások, a kurd civilekkel szembeni támadások, civileket öltek meg, gyilkoltak le néhány nap alatt, több, nagyon sokat, úgyhogy ez elenged, elfogadhatatlan. Mm Erdogan eh, éppen nem velünk együttműködésben harcol az is szemben, hanem a PKK-val szemben eh, folytat háborút, és az, eh, a kurdok soraiból a számára ellenségeseket próbálja eliminálni. Ez nem az IS elleni harc, ez attól nagyon messze áll. Ami a bevándorlást, a migrációt illeti, egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy többet kell tenni a olyan országokban, mint Törökország vagy Jordánia, és Libanon, hogy segítsük ezeket az országokat, ahol több millió menekült van. A, a, az F, F, a VFP támogatásának csökkentése nem a megfelelő út. És egy utolsó dolog a bevándorlással kapcsolatban, ahogy a kollégám is mondta, egy ma délutáni másik vitában, hogyha azt mondjuk, hogy Törökország biztonságos ország a jelenlegi helyzetben, amikor is háború folyik a e, kurdok ellen, a PKK ellen, a kurd e, intézmények, a HDP ellen, hát ezt az Európai Uniónak szerintem nem, e, tehát ezt meg kellene változtatni ezt a véleményt, mert nagyon sok mindenki számára Törökország már nem biztonságos ország, származási ország. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm Lunacsék asszony. Mielőtt megadnám a szót a válaszadásra, hadd tegyek fel én is néhány kérdést, a hadd mondjak valamit én is. Én egyetértek azzal messze menően, amit a kollégák mondtak. Jó lenne, hogyha ide jönne, a, ide jönne a miniszter úr, vagy ha lenne egy csúcs, egy NATO országról van szó, amely nagyon káros hatást fejtett ki a menekült ügyben is, illetve iszlám állam ügyben is. Vannak olyan személyek, akik olajat csempésztek Törökországba, olyan olajról beszélünk, amelyet a terroristák állítottak elő. Amikor Törökország elkezdett elkezdett részt, elkezdett részt venni az iszlám állam elleni harcban, akkor végül a kurdokat támadta meg. 99%-ban kurd állásokat támadott saját területükön, és mindenki tudja, hogy csupán légicsapásokkal nem lehet, nem lehet megnyerni egy csatát. Most pedig megadnám a szót az, a külügyi szolgálat képviselőjének. Thanks, I'll probably go into need less than that. And... Köszönöm szépen. Megpróbálok röviden válaszolni. Röviden be is mutatkoznék. A török osztályvezetője vagyok egy hete, és nagyon várom az együttműködést a tisztelt európai parlamenti képviselőkkel az összes frakció részéről. Úgy gondolom ez az ország rendkívül fontos, megérdemli a figyelmünket, és Pirikati felé is nézek, önnel is várom az együttműködést. Három fő elem került említésre, az egyik a biztonságra vonatkozik, illetve a délkeleti eseményekre. Azt hiszem, én is csak azt tudom elismételni, amit a nagykövet úr már elmondott. Nagyon aggaszt bennünket a Törökország délkeleti részén uralkodó helyzet, Nyilvánvaló Törökországnak joga, hogy megvédje magát terrorista támadásokkal szemben, de ahogy ön is elmondta, eközben be kell tartani az emberi jogi sztenderdeket, és fontos, hogy az arányosság elve is érvényesüljön. A legfontosabb most az, hogy stabil maradjon az ország a választások előtt. Igaz az egész országra nyilvánvalóan, de főként igaz a délkeleti ország részre. Csak azt tudom tehát elismételni, mint a nagykövet úr, amit az imént elmondott. A második kérdés, amelyet, amelyet minden felszólaló megemlített, a migráció. Nyilvánvalóan ez egy olyan kérdés, amely fontos szerepet kap majd Törökország kapcsán és az egész régió kapcsán. El kell gondolkodnunk azon, hogyan tudunk segíteni Törökországnak. És a kollégám aki ugyan egy másik főigazgatóságban dolgozik, de mégiscsak hasonló, illetve összefüggő ügyekkel foglalkozunk. Ő tehát majd, elmo- majd elmondja önöknek, hogy mi tudunk tenni ezen a téren, de az előrehozott választások kapcsán valóban kulcsfontosságú kérdés, hogy mit tudunk tenni Törökország megsemmisítése érdekében, hogyan tudjuk a migrációs kérdést kezelni, és több kezdeményezés is felmerült. A politikai programot illetően nyilvánvalóan Federica Mogherini hozza majd meg a döntést, hogy mi a teendő. Fontos kérdés, hogy Törökország EU-hoz fűződő kapcsolatai hogyan fejlődnek majd tovább a csatlakozási tárgyalások hozzájárulhatnak a jólét fellendítéséhez, de nyilvánvalóan ebben a kontextusban a kereskedelem, az energetika, a biztonság is nagyon fontos szerephez jut, ahogyan a nagykövet úr is elmondta. Sok olyan terület van, ahol egyetértünk Törökországgal, és van sok olyan terület, ahol nem. Partnerekként őszintén nyíltan kell beszélni egymással, és egyértelmű, hogy az Európai Unió érdekében áll az, hogy szorosabbra fűzze a Törökországhoz fűződő kapcsolatait. Tudjuk, Tusk elnök úr nemrégében az országba látogatott, több magas szintű látogatás várható a jövőben is. És nagyon érdekes ajánlások fogalmazódtak meg, illetve javaslatok, arra vonatkozóan, hogy Brüsszelben meg lehetne hívni például a török minisztereket, magas szintű csúcs találkozót lehetne szervezni, ezeket mind fontolóra vesszük természetesen, és utána majd visszatérünk a konkrét eredményekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ninyó Pérez úr. Most Patrick Pere úr következik. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Let me also... Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a Szent Háromságban a DG Home is itt van, nagyon szorosan együttműködött egymással ez a három főigazgatóság a török kérdések kapcsán. Nem most nyáron kezdődött ez a munka, az együttműködésünk. A vízum párbeszéd megnyitása óta tart, 2013 óta, de az előcsatlakozási segítségnyújtás is például az együttműködésünk előterében állt. És az együttműködés már a gyakorlatban is eredményeket hozott. Már tavaly tavasszal az áprilisi európai csúcs alkalmával megfogalmazódott hogy tekintettel a széria és iraki helyzetre növelni kell, meg kell erősíteni az együttműködést Törökországgal, különösen a migránsok helyzete miatt, illetve az embercsempészet tevékenysége miatt. Szeretném azt is elmondani, hogy Törökországra partnerként kell tekinteni, és nem csak egyfajta problémára. Törökország inkább a probléma megoldásának a részét kell, hogy képezze. Nyilvánvalóan Törökország Törökországra hárult a legnagyobb teher a migránsválság miatt. A menekültek, a szíriai menekültek fele Törökországban tartózkodik jelen pillanatban, ezt szem előtt kell tartanunk, és azt hiszem el kell ismernünk a jelentős török erőfeszítéseket ezen a téren. Természetesen megfigyeltük, hogy új tendencia alakult ki a migrációban, új jelenségek ütötték fel a fejüket. Törökországnak jelentős szerepe volt abban, hogy az úgynevezett szellemhajók jelenségét felszámoljuk. 15 alkalommal került sor arra, hogy így módon próbáltak migránsok Európába jutni, de ennek imáron vége. Görögország partjait gyakran kisméretű csónakokkal közelítik meg a menekültek, nagyon nehéz kezelni ezt a jelenséget, és tudjuk, hogy a török partiőrség segítségével az elmúlt hónapban 15 ezer ember életet sikerült megmenteni. Csak tegnap több mint 200 embert sikerült megmenteni a török partiőrség segítségével, Úgyhogy talán érdemes lenne változtatni a hozzáállásunkon, azon, hogyan gondolkodunk a török szerepvállalásról, és azt is látni kell, hogy a török hatóságokat, a török hatóságokra erejükön felüli teher hárul, de az is, hárul, de az is fontos, hogy segítőkezet nyújtsunk Törökországnak a belügyekben való együttműködés, illetve támogatás, illetve a menekültek elszállásában való támogatás eh, egy lehetséges út. Jelen pillanatban vizsgáljuk, hogy milyen konkrét lépéseket tehetünk. Köszönöm. Punto. Köszönöm, akkor lezárjuk ezt a rendi pontot, mert valószínű, hogy újra viszünk, visszatérünk majd erre, hiszen szörnyű dolgok történnek a régióban. Most pedig ezt meccsere következik az albániai önkormányzati választásokról júliusban történt mindez, illetve június 29-én helyes vit az elnök. Audrey Gloverrel, az EBS e Odihi hosszú távú választási megfelelő küldöttségének vezetőjével, illetve az EU Albánia küldöttségének vezetőjével fogunk most eszmét cserélni. Tehát Audrey Glover az egyik beszélgető partnerünk, másik pedig Romane Vlahutin, Üdvözlöm továbbá körünkben Beata Mártin Brosovilovik asszonyt, aki az EBESZ meg, ö, választási megfigyelési ö, osztályának elnöke. A választások rendben folytak, a választási kampány nyugodtan befejeződött, és a végleges jelentésben azt is olvashatjuk, hogy milyen problémák történtek, a szobaforgó intézményeket túlpolitizálták, joghézagok alakultak ki, és a kérdéses, a problémás ügyeket még mindig nem sikerült lezárni a választások során. Nos, arra szeretném kérni Glover és Vlahutin asszonyokat, hogy számoljanak be az albániai választások eredményéről, illetve hogy hogyan zajlottak ezek, illetve mit tehetünk azért, hogy a jövőben a létező problémákat eh, megszüntessük. Glover asszony az első. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak ma itt. minket a nagykövet és én, tehát a szerzők nagyon örülünk annak, hogy meghívtak bennünket, és bemutathatjuk ezt a jelentést, amely az albán helyi választások eredményét mutatja mutatja be. 12 megfigyelési um, misszióról van itt szó. Múlt kedden, szeptember 8-án mutattuk be ezt a jelentést. Az albán hatóságok meghívtak bennünket, eh, hogy megtárgyaljuk velük eh, a hónap végén a jelentést és ennek az ajánlásait. Eh, érdekes lehet, hogy az SPDP és az SMI mind megáll, kijelentették, hogy hajlandóak az ajánlásokat végrehajtani. Azt is el kell mondanunk, hogy ezek az ajánlások már megjelentek választási jelentésekben, de ezeket eddig még nem hajtották végre. A május 31-i választásokra tehát sor került, A helyi a, a 61 újonnan létrehozott Önkormányzat van került sor a polgármester és helyi tanács választásokra. Ez, ezen választások során, amelyet az OIDHR megfigyelt az, az Európa Tanácssal együtt, itt lehet, volt választási lehetőség, és tiszteletben tartották a szólásszabadságot és a gyülekezés szabadságát a nők részvétele, kisebbség részvétele biztosítva volt, a szavazás, tehát így folyt. A, végs, a záró jelentésben a következtetés abból azt mondja ki, hogy annak ellenére, hogy bizonyos hiányosságokra sor került, a jogi keret a demokratikus választásokat lehetővé tette volna, azonban a legfőbb pártok visszaéltek a szerepükkel, felelősségükkel, és nem tettek tanúbizonyságot elég politikai szándékról ahhoz, hogy hatékonyan végrehajtsák, megvalósítsák a demokratikus választásokat. Ezért ez továbbra is alása a választásokat. Számos fontos a választási folyamatot érintő eh, joghézag van, a jogi világosság, de nem elég ki világos a helyzet jogilag, és ez is hátrányos. Az egyik legfontosabb aggodalom az a Központi Választási Bizottság működése bizonyos tájékoztatási programot folytatott, és a döntései egyes területeken politikai vonalak mellett mentén születtek meg, és ez problémát jelent. A mivel a Központi Választási Bizottság volt a választási folyamat felelőse, jobb tájékoztatást kellett volna, hogy biztosítson konkrét elemekben, és az aláásta a választási adminisztrációt. Emellett amellett, hogy voltak, volt választási lehetőség, a jelöltek regisztrációjának korlátozott jellege problémát jelentett. Ez megakadályozta azt, hogy egyes jelöltek egyenlő esélyekkel induljanak. Emellett a felek visszaértek a felelősségükkel a választási adminisztráció során, amely alásta a folyamatot különböző típusú nyomásgyakorlási példák, vagy mm, híreket lehetett hallani, szavazatvásárlás, a több a nagy pártok ezt folytatták, és a legnagyobb kormányzó pártok olyan gyakorlatot folytattak, amelyek, amely gyakorlatok az állam és a eh, párt közötti határt eh, elmosták. A politikai eh, pártok közalapokkal vagy közpénzekkel, magán adományokkal is finanszírozhatták a kampányokat, míg a magán jelöltek, egyéni jelöltek nem jutottak hozzá a támogatáshoz. Ez felveti a kampányfinanszírozás problémáját. És a választás napja előtt nem lehetett minden, minden kiadásról elszámolni, és nincs határidő arra, hogy meddig kell elszámolni. A média szerepét is kiemelném, az, nagyon sok média kirendeltség volt, de ezek függenek az állami médiától, vagy a közszolgálati médiától, és ez öncenzúrához is vezet részben. A, a szerkesztői tartalom és a politikai reklám közötti határ elmosódott a legtöbb híradásban. Aztán a vitarendezésben is voltak hiányosságok nem volt világos a jogi keret, és ez megakadályozta a hatékony választási vitarendezést. Ahogy a panaszbizottság foglalkozott a panaszokkal, vagy a bejelentésekkel, ez is bizonyos hiányosságokat vetett fel. Összességében az értékelés pozitív, de a legtöbb a, a kispártok panaszkodtak arra, hogy nem tudtak hozzáférni a megfigyelés misszió részleteihez, és ez a bizalomhiányhoz vezetett. E, ezek az aggodalmak azért merültek fel, mert eh, különböző választásokra vonatkozó nemzetközi eh, egyezmények aláírása után sem valósult meg az egyenlő eh, esélyek elve a jelöltek számára. Szeretnék utalni még egyszer az ajánlásokra. Nagyon fontos az, hogy Albánia jelenlegi helyzetében, hogy a, legtöbb, a legnagyobb pártok által kifejezésre jutott politikai szakadék, eh, politikai szándék, eh, mely szerint a ajánlásokat megvalósítják, ez valóban eh, így is legyen, meg is valósuljon. A legfontosabb politikai pártok vezetőivel folytatott egyeztetéseim azt mutatják, hogy ez megtörténhet. Az ODHR együtt szeretne működni ezekkel a vezetőkkel az ajánlások végrehajtásában. Az, ez azonban egyedül nem, ezt azonban egyedül nem e, teheti meg, és együtt kell működni a hatóságokkal és a civil társadalommal. Talán ezt e, elérhető a e, biskeki grúziai nyilatkozat nyomán. Az eredmény eh, akkor érhető el, hogyha a nemzetközi közösség együtt tud működni, és eh, elkerüli a duplikációt. Az ilyen, ez a munka most elengedhetetlen, hogy ezt a hossz, vagy régóta vágyott változásokat eh, be akarják vezetni. És mindannyian szeretnénk ezt megérni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most Vlahutin asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen! Köszönjük a meghívást! Köszönjük, hogy érdeklődnek az albániai önkormányzati választások iránt. Remélem, hogy ez a vita is sokat tesz majd hozzá ahhoz, hogy megfelelő kapacitást építhessenek ki Albániában azért, vagy ahhoz, hogy a jövőben majd meg feleljenek az EU-s feltételeknek. Szeretném megköszönni Glaver asszony munkáját. Egyetlen nemzetközi megfigyelő misszió volt, mindannyian próbáltuk segíteni ezt. Teljes mértékben együttértünk a jelentéssel, az elemzéssel, minden következtetésével. Mint EU-s küldöttségnek az volt a feladatunk, hogy a választásokat az albán integrációs folyamatban valahogyan elhelyezzük. Hogyha többet várunk most Albániától, mint korábban, az azért van, mert tagjelöltek lettek. Tájékoztató kampányt folytattunk a választások előtt három témába. Először is a családi szavazás, illetve a szavazat megvásárlás kérdése volt, diákokkal, egyetemistákkal, középiskolásokkal beszéltünk, próbáltuk nekik elmagyarázni, hogy a szabad választás azt jelenti, hogy mindenki egyénileg választ, és meg kell próbálni ellenállni a nyomásnak. A második téma, amiről nem szól a jelentés, de sokat beszéltünk róla mi a tájékoztatás során, ez, az, ez a téma az volt, hogy egy politikus nem feltét, nem feltétlenül bűnöző. Albániában ezért tájékoztatásra volt szükség. Olyan jogszabályokra várunk, amely egyértelművé teszi azt, hogy ki jelöltetheti magát ilyen posztokra. A harmadik téma, amivel kapcsolatban tájékoztatást folytattunk, a polgári részvételről szól. Sok civil szervezettel működtünk belföldi megfigyelőkkel. Arra próbáltuk rávenni a polgárokat, hogy ők maguk is vegyenek részt a választások megfigyelésében. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik a helyszínen segítettek, az EU delegáció munkáját sokan megkönnyítették. A választás napján a tej, az összes, a teljes országban jelen voltunk, 82 önkormányzatba jutottunk el, de a lényeg az, hogy a 22 ajánlást mennyire fogják tudni megvalósítani. Örülök annak, hogy a többség, illetve az ellenzék részéről is nagy az elkötelezettség, hogy ezt megvalósítsák. Azonnal el kell kezdeni ezt a folyamatot, segíteni kell a helyieket ebben. Nagyon sok olyan kérdés van, amit már régóta nem sikerült megoldani a politikai kritériumok részéről van szó, és a 2017-es választásokat már most el kell kezdeni előkészíteni. Úgy véljük, hogy a delegációnak egyik legfontosabb feladata, hogy a folyamat depolitizálását elér, elősegítsük. Ha elolvassák a jelentést, akkor láthatják, hogy a folyamatnak, a választási folyamatnak minden egyes etapja rendkívül átpolitizált, tehát minden politika függő, párt függő. Véleményünk szerint ezt még lehet javítani, és véleményünk szerint olyan állampolgároknak is esélyt kell adni, akik nem tagjai semmilyen pártnak. Átláthatóság a pártfinanszírozásban, ez is fontos téma volt, ez komoly gondot jelent jelenleg, nem igazán átlátható tehát, hogy hogyan finanszírozták ezeket a pártokat, és az utolsó téma pedig az, hogy a polgárok aktívabban vegyenek részt a választások megfigyelésében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kezdjük a vitát. Az albániai felelősünknek adom meg a szót, Lenkenstein úr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm önnek ezt a beszámolót. Igen, pontos képet vázol fel, illetve pontos képeket vázol fel, hiszen összességében az ön jelentése, beszámolója, ha jól értékelem, igen pozitív, de azért nem szabad elfelejteni azt sem, hogy igen súlyos visszásságok is voltak. Ön beszélt arról, hogy vásároltak meg szavazatokat, politizálták a kampányt, a kampányfinanszírozás és a pártfinanszírozás során is voltak gondok, de az, hogy most a problémákat kezelni kívánják, az jó. Lehetett volna ezeket már kezelni korábban is, ez az egésznek a negatív vetülete. Nem történt elég annak érdekében, hogy mindaz, ami itt áll papíron, a valóságban is megvalósuljon. Ezért azt gondolom, nagyon komolyan oda kell figyelnünk arra, hogy az albán parlament, az albán kormány komolyan elkezdjenek foglalkozni ezekkel a témákkal, és megvalósítsák a gyakorlatban a szükséges lépéseket. Ide tartozik mindenek előtt az igazságügy reformja, a dekriminalizálás, ugyanis hogyha ezt a problémát Albániában nem sikerül megoldani, akkor az reformra megmutatkozó összes többi lehetőség is ellehetetlenül. Két kérdésem lenne, az egyiket a nagykövetasszonynak címezném, az EU-s nagykövetasszonynak, ami küldöttségvezetőnknek. Ez e, az EU-s képviseletre vonatkozik. Mi szeretnénk segíteni az önök munkáját, és el tudom képzelni, hogy egy ilyen fontos kérdésben, mint amilyen az igazságügy reformja, fontos lenne, hogy megfelelő kapacitásokkal rendelkezzenek azért, hogy el tudják végezni a munkájukat. Érdekelne, hogy hogyan zajlik az egész, illetve hogy elégedettek a kapacitásokkal. A második kérdésem a nagykövetasszonyhoz szól. Kétféleképpen reagálnak az ön beszámolójára. Itt vannak a kormányoldaliak, akik azt mondják, hogy jó, hát ami nem sikerült jól, azt majd kiavítjuk. Ők inkább a pozitív oldalt látják, és aztán itt van az ellenzék, aki szintén helyrehozná szeretné, helyre szeretné hozni a dolgokat, azonban persze közben meg akarja buktatni a kormányt is. Ezért azt szeretném megkérdezni, hogy az önjelentésében szereplő egyes példák, csak az egyik oldalon fordultak elő, vagy a másikon, vagy hogy általános albán problémáról van ez szó. Köszönöm. Köszönöm. Kukán úr következik. Ő árnyék Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a vendégeinket, és köszönöm nekik a bevezető megjegyzéseket, és köszönöm szépen a munkájukat, amelyeket a helyi választások, helyhatósági választások kapcsán végeztek el. A választások mindig is kritikus, neurologikus pontot jelentettek a, Albániában. Általában pozitívan szoktuk értékelni az ottani választásokat, ha csak nem történik valami igazán nagy baj, de ez nem helyén való, jóval magasabb sztenderdeket kellene alkalmazni egy olyan ország esetében, mint Albánia, hiszen egy tagjelölt országról van szó. Sok-sok kihívásról van szó Albániában, nem fogom most mindet felsorolni. Mindezen kihívásokat szem előtt tartva a választásoknak volt pozitív hozadéka, mint ahogyan a küldöttség vezetője el is mondta. Ezért fontos, hogy gratuláljunk az albánoknak ahhoz, hogy ilyen magatartást tanúsítottak, és ilyen nagy arányban részt vettek a választásokon. Azt is értékelni kell, hogy viszonylag békés, nyugodt légkörben zajlott a választás, és a választási kampány során is viszonylag nyugodt volt a helyzet. Ugyanakkor azonban rengeteg hiányosságot tapasztaltunk a választások során. Voltak technikai kihívások a választások során, és voltak politikai kihívások és problémák. Én az EBSZ e jelentésében mindkettőt feltüntetve látom, ami a technikai oldalt illeti, gond volt bizonyos iránymutatásokkal, illetve az, a választási folyamat felügyelésével, határidőkkel, és bizonyos döntések meghozatalával kapcsolatosan is vannak aggájaink. Másrésztről számos politikai kihívással is szembesült az ország. Az állami intézmények politiz, politikai célokra való felhasználása aláásta a választások megfelelő lefolytatását, aztán az átláthatóság nem volt megfelelő mértékű a kampányfinanszírozásban, a média nem túlsított kiegyensúlyozottan, és így tovább sorolhatnánk még. Igen, súlyos problémákról van szó, és itt fontos a világos politikai felelősségvállalás. Mindezen problémákat megemlíti a jelentés, és az a benyomásom, hogy a legutóbbi albán önkormányzati választásokat nem igazán nevezhetjük méltányosnak és szabadnak. Érdekelne, hogy mit gondolnak erről. Engem egy másik fontos, illetve súlyos problémás aggaszt, a politika dekriminalizálása Albániában. Tudjuk, hogy ez régóta probléma, és a legutóbbi politikai válságnak is ez volt a gyökere, és, ezért, és ez a jelenség árnyékot vetett a legutóbbi önkormányzati választásokra is. Mi az Európai Parlament részéről elvárjuk, illetve elvártuk, hogy ezt a problémát számolják fel még az önkormányzati választások előtt. Azonban a reakció a mi kérésünkre nem volt igazán kézzelfogható. Nem látom, hogy a kormány az elmúlt kilenc hónap során tett volna valamit az ügy érdekében. Napról és nap, napról napra halljuk azt, hogy bizonyos politikai szereplők megpróbálnak visszaélni a mendelmi jogukkal. Az EBSZ e számos ajánlást megfogalmazott, és úgy gondoljuk, hogy ezeket az ajánlásokat teljes körülön át kell ültetni a gyakorlatba. Elhangzott az is, hogy a különböző politikai pártok mind vállalást tettek arra, hogy megteszik a szükséges lépéseket. Jó, hogy van politikai szándék, politikai akarat, de én azért kivárnám azt, hogy a gyakorlatban minden megvalósuljon, mert jó dolog a politikai szándék, de azért konkrét eredményeket szeretnénk látni. Kérdéseket is szeretnék feltenni. Először is a megfigyelési küldöttség vezetőjétől kérdezem. A jogalkotóknak mit kell tenniük annak érdekében, hogy a választási keretfeltételek javuljanak, illetve melyek azok a problémák, ahol, amelyek újra és újra felmenülnek választások alkalmával Albániában, és Lehutin asszonytól pedig azt szeretném megkérdezni, hogy a dekriminalizáció kapcsán ön, az ön tiranai irodájából hogyan gondolja, van-e valós előrelépés, várható-e, hogy a probléma megoldódik a közeljövőben, mit gondol mindenről? Köszönöm. Köszönöm. Kukán úr, most kiucsuk. Képviselő következő. So from my side, uh, thank Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni azt, hogy objektíven felvázolták a helyzetet. Sok elemző úgy gondolta, hogy a választások alkalmával az albán fél majd előmozdítja a csatlakozási esélyeit. Azonban erőszak és visszaságok kísérték a választási folyamatot, sokan úgy vélik, hogy a jogi keretet is javítani kell. Többen is említést tettek arról, hogy nyomást gyakoroltak a szavazó polgárokra. Az én kérdésem a jogi keretre vonatkozik. Az EBSZ választási megfigyelő küldöttségének vezetőjeként mit gondol? Milyen lépéseket kell tennie az albán kormánynak, hogy a jogi keret javuljon? Köszönöm. Senjora Soltes. Predsedujoči, hvala za besedo. Sam sem se udeležil eh, obiska delegácije Evropskega parlamenta. Köszönöm szépen. Én az Európai Parlament delegációjának tagja voltam eh, Albániában. Ez eh, az év elején került sor erre az utazásra, hat eh, hónap tehát a választások előtt, és láttuk azt, hogy nagy vitákra került sor az ellenzék és a kormány között. Nagyon elviselhetetlen volt a hangulat, nagyon sok fenyegetés, illetve erőszakos cselekmény is, cselekményre is volt példa. Ez a megosztás, a megosztottság az albán politikai öm, öm, politikai környezetben még nagyon hosszú távon lesz hatással és következményekkel, befolyással a politikai élettel, életre. Kérdezem, hogy az ön véleménye szerint ez meddig fog tartani, mikorra várható, hogy a helyzet javul, és mennyiben tud az Európai Parlament ebben e, segítségünkre lenni? Hogyan tudjuk elérni azt, hogy a jogi reform megvalósuljon? és hogy a helyzet stabilizálódjon. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy a következő választásokig lenyugodjon a helyzet, és a következő választások valóban demokratikusan kerüljenek lefolytatásra? Köszönöm szépen. Most megint a két meghívottunk következik. Parancsoljanak. Thank you. Thank you very much. And köszönöm szépen, köszönöm szépen az érdeklődésüket. Um, which are the main issues that need to be looked at? Vannak itt még bizonyos kérdések, amelyeket meg kell vizsgálnunk. De ahogy már így elhangzott, az egyik legfontosabb téma, amit meg kell vizsgálni, az az, hogy hogyan lehet a különböző testületek, választásban résztvevő testületek depolitizációját lefolytatni. Ez vonatkozik a választási testületre, a médiára. Ez nem egyszerű, és nem lehet egyik napra a másikra megvalósítani, de hogyha megvan a szándék rá, akkor, akkor ez megtörténhet. A nemzetközi közösség rendelkezésre áll és segítséget nyújt a civil társadalomnak, a pártoknak is feladatuk látni, feladatuk elérni azt, hogy, hogy ezek a változások megtörténjenek. Az, U, az Európai Unió, az ENSZ testületei is szívesen segítenének ebben a feladatban. Nem egyszerű a feladat, de én azt mondanám, hogy ez az egyik legfontosabb téma, amely egy, egy újra és újra felmerül Albániában és hogyha azt akarjuk, hogy az albán választási helyzet javuljon, akkor ebben segítenünk kell. Nem elég erről beszélni, ezt meg kell tenni, és minél hamarosabb, hamarabb. Köszönöm. Köszönöm. Most a másik meghívottunknak adom az, meg a szót. Megadom, megadom a szót a másik követ hogy Szeretném összefoglalni a kérdésekre adott választ. Ami azt illeti, hogy a nemzetközi képviselők mennyiben tudnak segíteni, hát igyekszünk az UNC-vel együttműködni, és igyekszünk szeptemberben már elkezdeni a 2017-es választásokat, nem nincs veszegetni való időnk. Egy, lesz egy adhok parlamenti bizottság, amely ezzel foglalkozik, ezzel a témával, ami azt illeti, hogy a politikai pártok mennyiben um, tudnak, um, tudják az ígéreteiket betartani, hát ez a politikai szándéktól függ, nincs itt túl nagy kapacitásépítésre szükség. Ha be akarják tartani, be tudják tartani. A civil társadalmat segíteni kell, nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy a társadalmi szervezetek valóban működni tudjanak, az embereknek elmagyarázni, hogy mi az, mit jelent az, hogy az ember a lelkismerte szerint szavaz, hogy, hogy, hogy ez valóban polgári jog, a, a, választás, a, a, a szavazások, szavazatok megvásárlása, kettőnál a vásár, ugye valaki megveszi a szavazatot, de valaki eladja. Ne adják el a szavazatukat az embereket. Nagyon sok tennivalónk van még legalsó szinten. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az emberek megértsék, hogy mik a jogaik, de azt is, hogy mik a kötelezettségeik aztán a következő téma a dekriminalizáció kérdése. A kollégáim, a szirenai kollégák azt mondják, hogy először kell arra sor, hogy sikerül ezt a fontos vita témává tenni a közvéleményben. Remélem, hogy ennek az eredménye meg lesz hamarosan. Először is jogszabályalkotás keretében világosá kell tenni, hogy kik azok, akik nem vehetnek részt eh, jelöltként választáskon, és miért. És az is fontos, eh, azt is tudni kell, látni kell, és ez is ugye általánosakban a jogállamiság működése. Nem elég vádaskodni és ellenvádaskodni, hanem nagyon fontos az, hogy hatékony szervek legyenek, amelyek valódi jogi eljárásokat tudnak lefolytatni, megfelelő szervek kellenek arra, hogy tisztázódjanak a vádak, erre az igazságszolgáltatás reformjára nagyon sok energiát kell fordítani. Most itt igyekszünk eh, magyarázni az embereknek azt, hogy a jogalkotás eh, önmagában nem elég, akkor sem, hogyha a legszuperebb eh, törvényeket hozzák meg, ezt végre is kell hajtani tehát végre kell hajtani azt, ami a törvényben szerepel. És ez fogja elhozni a valódi változásokat. Köszönöm. Köszönöm. Glover azt, hogy megint szót kért. Köszönöm szépen. Még egy-két másik kérdésre is szeretnék válaszolni. Valaki megkérdezte, hogy kimondhatjuk-e, hogy szabad és tisztességes választások zajlottak-e le. Mi valójában nem ezekkel a szavakkal szoktuk leírni a választásokat, mert a választás egy ennél sokkal bonyolultabb folyamat. A múltban hallottuk, hogy a választások szabadok voltak, de nem tisztességesek, vagy fordítva, tehát ilyen szempontból ennek nincs sok értelme. Mi sokkal inkább elem, el, mi ezzel szemben egy elemzést készítünk arról, hogy a választás mennyiben felel meg az EBSZ kritériumainak és a nemzetközi jognak. Ezt tettük most is. Bizonyos változások történtek, tehát sok esetben megvalósították a múltbéli ajánlásokat, de sajnos nagyon sok olyan ajánlás is van, amit nem fogadtak meg. Ezek az igazán aggasztó dolgok. A depolitizálásra már ulattam, utaltam, és nagyon fontos az is, hogy az igazságügyben reform történjen meg, hiszen csak akkor dízik a rendszerben egy polgár, ha tudja, hogy az igazságügyhez úgy fordulhat, hogy tisztességes választ kap. Ezzel kapcsolatban már folyik a munka Albániában, de még nagyon sok munkára van szükség. Az ügyész feladata az is, hogy a jogszabályokat a gyakorlatban is megvalósítsa. Volt olyan helyzet már a múltban, hogy az ügyészt megkeresték választási problémákkal kapcsolatban, de sehogy nem járt el. Másik fontos kérdés a sajtó szerepe. A polgároknak joguk van a független médiához, hogy semlegesen át tudják látni, hogy mi is történik az országban. Öncenzúrát alkalmazzák alkalmaznak az újságírók Albániában, mert félnek a retorziótól, hogy egy egyik vagy másik politikai párt lecsap az újságra. Kérdezem, kérdezték azt is, hogy a pártok mit gondoltak a választásokról. Nyilván a pártok az eredmények függvényében gondolnak a választásokra, de örömmel láttuk azt, hogy voltak olyan ajánlásaink, amit megfogadtak, sajnos vannak olyanok, amiket azonban nem. Ezeket a reformokat mi hamarabb el kell kezdeni. A 2017-es választásokig már nincs sok idő hátra. Ezért fontos az, hogy legalább egy évvel a választások előtt megtörténjenek a jogszabályi változtatások, hogy a polgárok megismerjék, hogy mik az új jogszabályok, hogyan lehet ezeket teljesíteni. Mennyi időbe tarthat, még normalizálódik a helyzet? Jó kérdés. Sokáig fog tartani, hogy az átpolitizált valóságot megváltoztassuk, megváltoztassák Albániában. De hogyha valaki ezt megfelelő hittel és akarattal akar elérni, akkor ez lehetséges rövid idő alatt is el lehet érni olyan változásokat, amely depolitizálná az albán közéletet. Az EBS, e az EU és sok más testület, vagy maga a civil társadalom is örömmel adna tanácsot ez ügyben, és segítene Albániának. Köszönöm. Köszönöm meghívottainknak a munkájukat, illetve megköszönöm azt is, hogy elfogadták meghívásunkat, és tájékoztattak minket. Ez volt az utolsó napi rendi pontunk. A mai ülésnek vége, holnap 9 órakor folytatjuk. Köszönet a tolmácsoknak. Thank you. <laughs>